elnökök konferenciájának elnöke a 105 per 6-os cikk szerint tájékoztatott arról, hogy nem volt ellenvetés az EKON bizottság négy eh, javaslatával kapcsolatban, hogy ne nyújtsanak be eh, ellenvetést egy delegált jogaktussal kapcsolatban, hogyha nem kapunk ellenvetést egyetlen frakció vagy egy bizonyos számú képviselő részéről, tehát 24 órán belül nem kapunk ellenvetést, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, amúgy pedig szavaznunk kell róla. Az ajánlásokat megtalálják a plenáris honlapján. Most